Oké. Okay. Guten Morgen. Jó reggelt kívánok. Szeretném üdvözölni minden. Aki már itt van, reméljük, hogy befutnak még azért néhányan rajtunk kívül is. Nem a mi döntésünk volt az, hogy az ünnepek után rögtön összeüljünk, ám a tolmácsolás miatt van így, hétfőről kedre, kedről szerdre, nem is tudom pontosan, de hogy van, de a, a szervezeti kérdések miatt nem tudtuk más napra tenni az ülést. Úgyhogy így csak öten vagyunk itt a képviselők közül, de köszönöm a képviselők közül annak az ötnek, aki eljött. Hatan már, hatan vagyunk. Tolmácsolás a következő nyelveken folyik. Minden nyelven észlet, litván, máltai és svéd kivételével. Először van horvát tolmácsolásunk, ám nincs itt a képviselő. Akkor tehát van-e ellenvetés napirendel kapcsolatban? Nincs. Fontana úr ma reggel nem tudott eljönni. Kéri, hogy délután tegyük át az ő napirendi pontját. Hármas napirendi pont a következő, és a négyes. A Horizont 2020-as keretprogram témája. Jelentéstevőnk Emma McClarkin asszony, aki délután nem tud majd eljönni, mert a királynő fogadja őt. Csodálatos dolog ez, üdvözölője a királynőt majd délután, de most délután itt van, tiéd a szó, Emma. Thank you, Chairman. Köszönöm. Elnök asszony, jó reggelt mindenkinek. A két kult vélemény előadóként ebben a témában illetve a konkrét program témájában. Együtt tárgyalnám ezeket. A Horizon 2020-as javaslat célja az, hogy az összes EU kutatási és innovációs finanszírozás egy program keretébe ötvözze az általános programot, ugyanakkor három pillére oszthatjuk a tudományos kiválóság, ipari vezetőszerep és a társadalmi kihívások pillérei ezek. Köszönöm azt a, az Excellence in Science témát kapott támogatást, a kulcs kritériumok meghatározásában. Ez kulcsfontosságú a finanszírozási döntések meghatározásában ezen a téren. Köszönöm, hogy a nagyra törő költségvetés kapott a Horizon 2020-as is. Jó ez, mert az EU-nak egy olyan területe, amely biztosan, hogy hozzáadott értéket hoz és támogatandó. Talán sokat meglep, hogy nem ellenzem a költségvetés növelését ebben a fontos programban. Ugyanakkor a Horizont 2020-as költségvetésen belül újra kéne rendezni a fókuszokat, a rangsort. Nem értek egyet a 3 milliárdos költségvetéssel az innovációs és technológiai központ számára. Először fel kell mérni, hogy ez egyáltalán hozzáadott értéket ez az intézmény, és érdemes rákölteni a pénzt lehet, hogy több, több pénzt kapnánk, több értéket kapnánk a pénzért, hogyha más pontjaira koncentrálnánk az összegeket. Ezért egy milliárdot csökkenteném ezt a támogatást, és a két, fennmaradó két milliárdot máshova tenném. Más rangsorok, illetve plusz célok érdekében, amelyeket majd javasolni is fogok. Ezek a következők először is. A kulturális, európai kulturális örökség bevezetése, amely korábbi programban ugyan szerepelt, de a bizottság javaslatában nem szerepel konkrétan, holott a kult szempontjából is nagyon fontos, létfontosságú, hogy szerepeljen a kulturális örökség témája, ezért külön utalást tettem rá a javasolt szabályozásban. Aztán a sportban levő új fejlemények miatt a kutatás potenciális szerepét emelném ki az európai emberek egészségének javítása érdekében, és a társadalmi kohézió és integrálás szempontjából. Illetve a nők szerepe a, a tudományban, akadémiai kutatásban és az új termékek bevezetések, új üzleti modellek bevezetése a KKV körülben is ilyen célok lehetnek. Aztán a finanszírozás a hozzáférés terén egyszerűbbé kell azt tennünk, jobban hozzáférhetővé a Horizont 2020-as, pedig az Erasmus 2020-szal is kell, hogy illeszkedjék, meg annak céljaival is. Úgyhogy várom az árnyékelődők gondolatait, meg szakbizottságunk többi tagjának gondolatait, akik jelezték ö, hozzáállásukat, és nagyon erősen támogatták munkámat. Thank you very much. Mr. Bago. Köszönöm az szót, elnök asszony. Egy apró kiegészítésem lenne. E, nagyon magas szintű munkát végzett McLarkin asszony, és e, folyamatosan egyeztetésben vagyunk a titkárságával. A következő találkozón én majd eh, egy olyan irányú kéréssel fogok például hozzáfordulni, hogy vizsgálja felül a véleményét az Európai Technológiai Intézet eh, költségvetésének a csökkentésével kapcsolatban, mert eh, álláspontom szerint a két milliárd eurónak az elvétele ellehetetleníteni az intézménynek a működését, úgyhogy érdemes átnézni azt, hogy a prioritásrendszerben a 3 milliárd eurót azt mire és hogyan kívánjuk elkölteni, de az biztos, hogy nem eh, az Európai Technológiai Intézet költségvetésének a csökkentésével lehet megoldani, úgyhogy ebben még majd további egyeztetéseket fogunk igényelni. Köszönöm szépen! Danke. Köszönöm szépen, Hannu Takula. Kiitoksia puheenjohtaja. Ehkä Köszönöm szépen. Csak röviden a saját álláspontom. Néhány megjegyzés. Nem tudom, hogy mekkora hozzáadott értéket tudok itt adni a vitában, de néhány megjegyzésem azért lenne. Mindent egybevetve összességében elégedett vagyok Emmának a javaslatával, amely arra vonatkozik, hogy hogyan jelöljük ki a prioritásokat, és hogyan használjuk fel a pénzügyi forrásainkat. És különös örömömre ad okot, hogy azt láthatom, hogy a sport részterület, amely nagyon is a szívünkön van, a sport részterület esetében több pénzt tudunk elkölteni és a sport területén a kutatást, a kutatási tevékenységet további pénzekkel tudjuk támogatni. Ami az esélyegyenlőséget illeti, itt még Európában sokat ennivalónk, ezen a területen nagyok a lemaradások Európában. Ami pedig a költségvetési megszorításokat illeti, ezzel kapcsolatban el szeretném mondani, hogyha csökkentenünk, csökkenteni akarjuk például az Európai Innovációs és Technológiai Intézet költségvetését, akkor figyelembe kell vennünk azt, hogy ennek az intézménynek inkább egy hálózatnak, és nem annyira egy központnak, egy központi intézménynek, épületnek kell lennie. Jó lenne, hogyha ezt az intézményt egyfajta hálózatként, egyetemek és kutatóhelyek hálózataként értelmeznénk, éppen ezért ezzel kapcsolatos prioritás megfogalmazása szerintem megfelelő. Úgyhogy összességében, ahogy elmondtam, elégedett vagyok a javaslattal, néhány módosító indítványt már beterjesztettünk, és nagyon reméljük, hogy végső soron mindannyian támogatni fogjuk tudni a javaslatokat. Köszönöm szépen, Szeretném is aláhúzni azt, amit Takula kolléga mondott a sport részterülettel kapcsolatban. Én is azt támogatnám, hogy az életmód tényező, tehát a lifestyle tényezőt, tehát például az italozás, a gyors éttermek látogatása kérdését bevegyük a javaslatba. Itt a német fordítás, a Lebensstil tényező, lifestyle tényező, ez viccesen hangzik, de hát itt ugye valami fajta negatív dologról van szó, és nem annyira egy pozitív dologról, amit úgy az angol lifestyle szó alatt szoktak érteni. Nem tudom, hogy más elnevezést lehetne találni erre. Talán angolul megfelelő, hogy ezt a negatív hozzáállást így nevezzék, a német meg elnevezés ugyanakkor félrevezető. Szeretném támogatni Bagó kollégának a javaslatát, az Európai Technológiai Intézetnek a működése most már teljes körben folyik. Jó munkát végzett az intézet, és most azon van, hogy a hálózatát kiszélesítse, és erre koncentrálja a munkáját. A KKV-knak a témája pontosan az intézmény működésében is nagyon nagy szerepet játszik, úgyhogy az ezzel kapcsolatos szigorú módosító indítványt csak támogatni tudom. Tehát az egy millióra való költségvetési csökkentést azt gyakorlatilag nem támogathatjuk, ez tönkreteszi az intézményt. A konzultációk is azt mutatták, hogy ez az intézet megfelel az elvárásoknak, megfelelt a kihívásoknak, és a működése után most már nagyon jó munkát végez, úgyhogy ennyiben ezen a területen ennyire szigorúak szerintem nem lehetünk, nem lehetünk annyira szigorúak, ahogy az Emmának a módosítójából, vagy Emmának a javaslatából kitűnik. Tehát a módosító indítványunkban biztos, hogy valami fajta költségcsökkentést fogunk előirányozni, de nem ilyen vaskos költségcsökkentést. Ami pedig a saját megjegyzéseimet illeti, annak ellenére nem vagyok árnyék előadó, illetve társ előadó. McClarkin eh, asszony javaslataival alapvetően egyetülök érteni. Van esetleg más eh, hozzászóló, akkor ha nincs, a bizottság kapja meg a szót. Um, Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy eljöhettem ide. Az előadó rávilágított a kiválóság fontosságára. Ez valóban egy kulcsfontosságú alapelv, amin alapul ez a javaslat ez nagyon fontos részét képezi a mi megközelítésünknek. Mi is szeretnénk ezt megerősíteni, és mutatni azt, hogy ez a program az Európai Kutatási Központok közül a legkiválóbbakra koncentrál. Ami a javasolt költségvetés növelést illeti, igen, ambiciózus kijelentések ezek. Ami a többi pontot illeti, már korábban is elmondtam, hogy a kulturális örökséget valójában lefedi ez a javaslat, és jelenleg is zajlik erről egy igen részletes vita a tanácson belül. Ami pedig az életstílust illeti, és a sport kontextusát, szeretném felhívni arra a figyelmet, hogy az egészség, a demográfiai változások már lefedik ezen aspektusok némelyikét, de természetesen értem, hogy fontosnak tartják azt, hogy ezt a sporthoz is hozzákapcsoljuk. Természetesen azt is elvárják tőlem, hogy megjegyzéseket tegyek a költségvetéssel kapcsolatban. Elmondanám, hogy ezt a számot nem önkényesen határoztuk meg, az egyik legrészletesebb, legátfogóbb előkészítő munka előzte meg. És ez igen erőteljes támogatást élvez. Az oktatásért és kultúráért felelős főigazgatóságbeli kollégám is szeretne ehhez hozzászólni. Thank you very much. Good morning. Um, yes, indeed, I would just... Köszönöm szépen, és jó reggelt kívánok! Szeretném elmondani, hogy nagyon hálás vagyok ezért a véleményért és a vitáért. A már meglévő kiválóságra építünk, és ezt próbáltuk beépíteni a Horizont 2020-as programba. Annak érdekében, hogy szinergiákat és egymást kiegészítő hatásokat érhessünk el. A tudás és kutatási központok teljes mértékben hozzájárulnak a kihívások leküzdéséhez. Ami pedig a költségvetést illeti, teljes mértékben egyetértek azzal, hogy egy ilyen jelentős csökkentés esetén nem fogjuk tudni elérni ezt a szinergikus hatást, és nem fogjuk elérni ezt a kritikus tömeget sem, ami szükséges ahhoz, hogy elérjük a célokat. És elmondanám azt is, hogy mindannyian tudjuk, hogy ez a program még nem működik hosszú ideje, de az első értékelés alapján az eredmények bíztatóak. És ez az egyik oka annak, hogy bevezettük ezt az igen szigorú feltételt, és a költségvetésnek két ága van. először csak az első részét fogjuk felhasználni, a második pedig csak akkor szabadul fel, hogyha a félidős értékelés pozitív. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jelentős biztonsági intézkedés. De szeretném hangsúlyozni ezt a két szakaszos költségvetés felhasználást, ami pontosan arra irányul, amit önök is említettek. Köszönöm. Ich hoffe, das steht auch im... Nagyon remélem, hogy a jogilag kötelező érvényű szövegben is benne van ez, és nem csak egy baráti hozzászólás volt a bizottság részéről. Boris úr. És chciałbym wesprzeć e, głosy moich kolegów. Szeretném támogatni a kollégákat, hogyha ez az intézet az innováció motorjaként kell, hogy működjön, az elkövetkezendő Horizont 2020-as programban, és tudjuk, hogy Európának a 2020-as céljai mennyire is ambiciózusak, akkor nyilvánvalóan ennek az intézménynek megfelelő költségvetéssel kell ellátva lennie. A saját városom is pályázott e, ennek az intézménynek a székhelyére, de aztán végül Budapest nyert. Úgy gondolom, hogy ez az intézet tudja csak bebizonyítani, hogy megfelelő programoknak, innovációs programoknak a motorja lehet Európa. Ugyanakkor lenne egy kérdésem, engem az érdekelne, ami valószínűleg az egész szakbizottságot is érdekli. A Horizon 2020-as programban először szólunk arról, hogy a társadalom tudományok területére eső célokat is támogatunk. Tehát ilyen társadalomtudományi, szociális, tudományi célokat is támogatunk. Úgy az oktatás területén, mint a jogtudomány területén, a történelemtudomány területén, és a sport is adott esetben ide tartozik. a tanácsnak a javaslatában. Ezzel kapcsolatban ugyanakkor nem olvashatunk részletes javaslatot, csak egy általános megfogalmazás néhány témafelvetést. Talán a mi saját költségvetési javaslatunknak az európai innovációs és technológiai intézeten túlmenően is támogatnia kellene általában a társadalom tudományokat Talán erre kaphatunk választ. Elnök, nem tudom, hogy a bizottság ezzel kapcsolatban tud-e válaszsal szolgálni. A bizottság képviselője. Hát ezen elgondolkoznánk, és aztán visszatérünk erre. Van még rá idejük. Én meg azt kérem, McLarkin asszony, hogy a szövegében a hatos módosítót ne írja bele, tehát hogyha az Erasmus programmal kapcsolatban minden kompatibilis kell legyen, hanem inkább az legyen, hogy az oktatási programokkal legyen kompatibilis. Tehát ne adjuk meg a nevet, ne kössük meg magunkat előre, hiszen abból indulunk ki, hogy nem ez a név feltétlenül a megfelelő. Még ha ő nem is így gondolja, én így gondolom. Tehát írjuk azt, hogy oktatási programok, ha meg nem, akkor, akkor én magam fogok módosítót benyújtani ez irányban. Köszönöm. Választ? Bauis úr kérdésére? Tudnak adni? Boris úr kérdésére. Írásban adják már be, milyen, milyen módon tervezik megadni a választ? Írásban. Jó. Boris úr, akkor írásban jön a válasz majd. Emma. Köszönöm, elnök asszony. Lejegyeztem megjegyzéseit. Köszönöm minden képviselőtársam hozzászólását a mai reggel során. Bagórnak válaszolva, magyar kollégámnak válaszolva, a Technológiai Intézetről szeretném biztosítani arról, hogy a mostani költségvetés 309 millió a javasolt növekedés rúgna 3 milliárdra. Tehát az egy milliárdra való növekedés is hatalmas, óriási növekedés a költségvetésben. És hát hallotta a, a technológiai incidentről tett megjegyzéseket, nem tudjuk még pontosan, mennyire tud hatékonyan működni egy három milliárdos költségvetést teljesíteni ha megnézi az értéket, nézze meg a módosítóimat, hogy még így is hatalmas növekmény a költségvetésben az, hogyha egy milliárdra növeljük. Kérdés, hogy három, egy, három milliárdra egyáltalán érdemese. Köszönöm a támogató szavakat a sporttal kapcsolatban, és az éles stílussal kapcsolatos megjegyzését is meghallgattam az elnök asszonynak. Be lehet esetleg csattarnázni azokba a pillérekbe, amelyek már ott vannak a Horizont 2020-as költségvetésekben, a társadalmi kihívások címe alatt a, a társadalmi kívásokban benne lehet az éles stílusbeli változás is. A, a legnehezebb persze az, hogy elérjük, hogy a saját gondolatainkat beletegyük a szövegbe az illetékes szakbizottság elétéve azokat, és rávéve azokat, hogy érvényesítsék ezeket, ezért kell keményen fellépni a saját céljaink érdekében. Örömmel hallottam a bizottság részéről, hogy résztes vita folyik a kulturális örökség érvényesítése tárgyában. Remélem, hogy és egyetértnek velem, hogy konkrétan említést kell tenni a szabályozásban erről a célról. Ezért fontos, hogy harcoljunk ezekért a pontokért, illetve megvizsgáljuk, hogy honnan jönnek ezek a pénzek. Hát onnan jöhetnek a megtakarítások, hogy a javasolt költségvetését csökkentjük némileg a, a technológiai intézetnek, amely még mindig növekménnyel számolhatna, csak nem akkorával, mint az eredeti volt. Good. Rendben. Köszönöm szépen. Bagó úr még egyszer szót kért. Ma olyan kevés napirendi pontunk van a tagok távoléte miatt, hogy most Bagó úrnak újra megadom a szót. Köszönöm a szót, elnök asszony, nagy lelkű. Csak egy mondat akkor, hogy rövid legyek. Valóban ez egy kicsit a játék a számokra, én nem szeretnék most ezen az ülésen a számokkal játszani, hiszen abszolút nézőpont kérdése a növekmény, illetve a csökkenés a számok mögött részletes programok vannak. Nagyon sok ember, nagyon sokáig, hogy a bizottság képviselő is elmondta, számolta azt, hogy az összeg miért pont ennyi. Nem biztos, hogy most itt politikai alapú vitát kell rajta nyitni, részletesen egyfajta kompromisszot megpróbálunk majd kidolgozni az ügyben. Köszönöm. Das werden wir tun im Laufe ezt meg fogjuk tenni akkor a további eszmecses során, de hát maga a bizottság is nagyon óvatosan fogalmazott. Azt mondják, hogy csak két folyósítás keretében fizetik majd ki teljesen a pénzt. Nem tudom, hogy mind az, amit előirányoznak, aztán végén té- végül tényleg folyósításra kerül-e. Ugye itt egy hatalmas pénzt irányzunk elő de úgy látszik, hogy a bizottság sem feltétlen hisz abban, hogy az egész kifizetésre fog kerülni. Erről majd fogunk még beszélni. A mai eszmecsere legalábbis érzékenyített minket a téma, a problematika irányt, és akkor talán majd közöl, kölcsönös egyetértésben McLarkin úrral és más kollégákkal együttműködve sikerül egy kompromisszumos javaslatot kidolgozni. Akkor ezzel lezárjuk ezt a vitát. Módosítások határideje június 7-e. Emma még egyszer a menetrendet nem ismertettem, remélem, hogy az árnyékelődókkal tudunk találkozni. A menetrend az, hogy június 7-én lesz a módosítókban nyújtán, a határidő július 10-én lesz pedig a, a szavazás. De június 7-e az ugye már közeledik, ez jövő héten van, tehát úgy gondolom, hogy sietnie kell mindenkinek, és gondoskodnia kell arról, hogy a fontos módosító indítványok addigra beterjesztésre kerülnek. Tehát június 7-e 12 óra a határidő, ezzel lezárom az ezzel kapcsolatos vitát. Köszönetet mondok Emmának, és áttérek az 5. napi rendi pontra. A közféra információnak további felhasználására szóló irányelv módosítása. Szabine helyen kapszót. Nos, annyira nem szörnyű a téma, mint amennyire a cím alapján hangzik. Ez egy 2003-as irányelv, amely azt határozza meg, hogy a közféra információinak milyen módon eh, adhatunk további felhasználást. A bizottság javaslat lényege hogy ugye mindenkinek eh, joga van az adópénzekből, a közféra megbízásából gyűjtött információkhoz való hozzáféréshez, egy, ez egy közjó, éppen ezért a nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell tenni, adott esetben kereskedelmi, komerciális célú felhasználásra. Itt, itt egy nagyon nagy gazdasági, társadalmi és innovatív potenciált lát eh, a bizottság, a információk további felhasználása keretében, és úgy gondolom, hogy éppen ezért a, az irányelv hatájának kiterjesztésében nagyon is profitálhatunk a javaslattal egyetértek, hiszen ez a kulturális és egyéb információkhoz való hozzáférés segíti, és a kulturális adatállományoknak a digitalizálása révén valamennyi polgár számára itt Európában hozzáférhetővé teszi a kulturális örökségünket. Éppen ezért ez egy nagyon megfelelő út a könyvtárak, egyetemek számára. Ugyanakkor a javaslatnak van néhány olyan pontja, ahol legalábbis tisztázást tartok szükségesnek. A bizottsággal folytatott véleménycsere alapján nem is annyira nem is annyira meghatározottak és vita nélküliek ezek a pontok. Úgy gondolom, hogy például meg kell nézni, hogy a pénz, hogy a közintézmények pénzügyi helyzetére hogyan hat ki ez a folyamat, és például a digitalizálási erőfeszítések, a kultúra közigazgatása területén pontosan most a bizottság által javasolt megszorító intézkedések idején milyen hatással járnak. Én a saját véleményemben öt prioritást tűztem ki. Először is utalok arra, hogy az azzal kapcsolatos döntési jog, hogy mely jogokat hozzák nyilvánosságra, továbbra is a közkézben a nemzeti jogalkotás kezében kell, hogy legyen. Tehát ők határozzák el, hogy hogyan bocsátják rendelkezésre, teszik hozzáférhetővé az adatokat a nemzeti hatóságok kell ezt eldöntenie továbbá. Bizonyos dokumentumokat ki kell tudni zárni a további felhasználásból. Például nagyon sok nyers adatállománynál nem engedhetjük meg az ellenőrizetlen további felhasználást. Olyan adatoknál például, amelyek még további adatfeldolgozási folyamat tárgyát kell, hogy képezzék. Tehát ebben az esetben a hatóságok nak a valamennyi adat nyilvánosságra hozatalára vonatkozó kötelezettségét én túlzottnak tartanám, és úgy gondolom ez kockázatokat rejtene magában. Egy másik pont az interoperabilitásnak a kérdése. Itt is világos megfogalmazás módokat kell találni, amelyek világosá teszik, hogy a közintézményeket nem lehet kényszeríteni arra, hogy valamennyi rendelkezésre álló adatot digitalizálják, hiszen itt elsősorban az a fontos. Ugye elsősorban arra irányulnak a törekvéseink, hogy a már digitális formában rendelkezésre álló adatokat hozzák nyilvánosságra, és nem feltétlen arra, hogy amíg nem digitálisakat digitalizálják hiszen fölmerülne az a probléma, hogy a közkézen forgó valamennyi archívumot, irattára digitalizálni kellene, és ez nyilvánvalóan olyan pénzügyi megterheléssel járna, amit nem tud senki se elviselni. Tehát nem, ugye nyilván meg kell nézni, hogy egyáltalán van-e haszna a digitalizásnak, lennének-e felhasználói. Aztán a technológia semlegesének a kérdése is fontos. Itt világos előírásokat kell tenni, hogy most pontosan milyen technológiával kell ezt a folyamatot lefolytatni és milyen formátumokat, adatformátumokat kell felhasználni. A harmadik pont egy független hatóság felállítása és a bizonyítási tehernek a megfordítása, ezt is kritikusan kezelem. A független hatóság felállítása szabályozó jogkörrel nem feltétlen áll összhangban a tagállamoknak az adminisztráció és a bürokrácia leépítésével kapcsolatos törekvéseivel. Tehát a bizottságnak az az erőfeszítése, hogy mindenre egy külön hatóságot, független hatóságot állítson fel. Úgy gondolom, hogy ez nem feltétlen szükséges. Ez az adott tagállami már meglévő struktúrák függvényében vizsgálandó meg, és úgy gondolom, hogy a tagállamoknak kell eldönteni azt is, hogy milyen formában felügyelik az irányelv szerinti adat felhasználást, ami pedig a bizonyítási teher meg, in, megfordítását illeti, ez is egy rend, rendkívüli megterhelés jelentene a közféra számára, éppen ezért a bizonyítási teher megfordítását nem feltétlen tartom célra vezetőnek, úgy gondolom, hogy ezek alapján olyan vitás ügyekre kerülhetne sor, ahol aztán majd mindig bizonyítani kell, hogy az adott könyvtár, vagy az adott egyetem, vagy az adott múzeum tényleg minden adatvédelmi szabályt megfelelően betartott-e, és a nyilvánosságra hozott adatoknál minden teljesül-e. Tehát ő neki kell majd bizonyítania azt, hogy megfelelően használta fel az adatokat. Úgy gondolom, hogy ezt azért kritizálhat, látjuk, és hogyha valaki kritizál, akkor bizonyítania kell, hogy miért kritizálja az adatfelhasználásnak az adott módját. A negyedik pont, amelyre koncentráltam a, a jelentésben, azok ugye a díjak, díjszabás kérdése. Itt ugye kereskedelmi továbbfelhasználásról beszélünk jó lenne, hogyha ezért a közintézmények, akik rendelkezésre bocsátják az adatokat, azok megfelelő díjakat szedhetnének, legalább olyanokat, amelyek fedezik a rendelkezésre bocsátással kapcsolatos költségeket, és amelyek biztosítják azt, hogy beruházhassanak az adatminőségnek a javításába tehát a digitális adatformátumra való átállás nyilvánvalóan hatalmas költségekkel jár a közféle számára, a múzeumok, a irattárak, levéltárak számára, és ezeket a költségeket legalábbis a kereskedelmi továbbfelhasználás területén át kellene terhelni a felhasználóra. A könyvtárak, levéltárak, múzeumok, egyetemek saját maguk kell, hogy tudják részben finanszírozni magukat, és a bevételekből a kulturális költségvetésben keletkező deficiteket is valamennyire fedezni kellene. Hiszen vannak olyan múzeumok, amelyek sokszor saját magukat kell, hogy finanszírozzák, és nem kapnak megfelelő finanszírozást a közszférából. Tehát úgy gondolom, hogy ez megfelelő finanszírozást biztosíthatna nekik. Aztán van egy ötödik pont is, ugye a kizárólagossági megállapodásnak a kérdése. Ennek nagyon fontos szerepe lehet a kulturális területen. Vannak digitalizálási kezdeményezések itt Európában, és gyakran láthatjuk azt, hogy PPP konstrukcióban valósulnak ezek meg, ahol egy privát partner finanszírozza a digitalizálási folyamatot, azzal a joggal összekötve, hogy kizárólagosság, kizárólagos felhasználási vagy értékesítési jogot kap ezekre az adatokra egy bizonyos időtartamra. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy azért a közféra jogait biztosítani kell a jövőben is. Nagyon is támogatom azt, hogy hét évben korlátozzuk a kizárólagossági megállapodásoknak az időtartamát. Ez egy olyan időtartam, amelyben elképzelhető továbbra a finanszírozás, és lenne aztán egy további 7 éves időtartam, amely alatt a, köz, a nyilvánosság számára hozzáférhetővé lenne díjmentesen az adat. Ez egy jó lehetőség lenne arra, hogy a digitalizási folyamatot az különösen nagy mennyiségű adatok esetén megfelelően finanszírozzuk és elősegítsük. Ahogy láttam, tegnap vagy ma óta valamennyi nyelvi változatban rendelkezésre áll a jelentés. Tudom, hogy itt az ünnepnapok miatt itt kicsit nehéz volt időben hozzájutni a fordításokhoz. A módosító indítványok határideje június 7-e. Jó lenne egy jó lenne, hogyha június 4-én este tarthatnánk egy árnyék előadói találkozást, de erről majd még fogok beszélni az árnyék előadókkal, és adott esetben, hogyha szükség van, a más időpontot keresünk. A kultbizottságbeli szavazásra július 10-én, az ITRE bizottságban, mint illetékes bizottságban pedig szeptember 15-én lesz a szavazás elnök. Köszönöm szépen, ez egy nagyon bonyolult téma, és nagyon örülök, hogy nem nekem kellett ezzel foglalkoznom. Köszönöm, Zabina, hogy te foglalkozol ezzel. Petra Kámere Fert Robertnek adom meg a szót, hiszen ő is foglalkozik ezzel a témával. Köszönöm szépen. Köszönöm Ferhelyen asszonynak, hogy ezt a fáradalmas munkát magára vállalta és kidolgozta a javaslatait. Ezzel kapcsolatban azt szeretném, nem sok hozzáfűzni valóban van voltak éppen. Alapvetően helyesnek találom azt, hogy reményeink szerint együttesen tudunk majd felletni, nem jön létre egy új európai megahatóság, amely mindent ellenőriz, hanem a tagállamokra hagyjuk alapvetően azt, hogy megtalálják az útját a megoldásnak, és vannak már megfelelő struktúrák a tagállamokban, amelyek gondoskodnak e feladat ellátásáról. És ha meg kétség adódik, akkor nyitva áll a jogi megoldás útja, tehát nem szükséges egy új európai hatóság létrehozása azért, hogy szabályozzuk ezeket a kérdéseket. Azt is üdvözlöm, hogy ismét leírás került az, hogy a, a közrádió esetében nem alkalmazandóak ezek a szabályok. Ez fontos, mert a teljesen más témák és területekre esik azok, azon archívumok szabályozása, tehát ezekkel nem kell foglalkoznia ennek a jogszabálynak ugyanez a helyzet a díj és tarifastruktúrákkal kapcsolatban. Minden közintézmény esetében szükségszerű lehet a költségvetés állapotától függően, hogy legalábbis fedezze költségeit. És a, a, a, ez, hogy a, a költségek érdekében szedett díjak tekintetében nagyon világos az irányelv, hogy mit enged meg, és mit nem enged meg. E tekintetben ami meg a kizárólságot illeti, ezzel elfelől még lehet majd tovább gondolkodni, hogy ahogy, ahogy te javaslod, az is észszerű, ám én csak holnap kapom meg a fordítást, és akkor lehet majd részteiben elolvasni minden pontját ennek a javaslatnak, de szerintem az, amiről te beszéltél, az a további vitának kiváló alapot kínál, és én abból indulok ki, hogy bizonyal meg fogunk tudni állapodni és, a, és az itrének nek egy, egy egységes javaslatot tudunk az asztalára tenni majd. Köszönöm. Szabina, hol találtad voltak éppen ezt a mamut hol, hol volt utalás erre a mamut hatóságra, amit el akarsz utasítani? Én nem látok erre utalást. Tehát arról volt szó, hogy uniós szinten kell koordinálni, biztosítani a, a független hatóságok közötti munkát. Erről van szó, de arról nem esett szó, erre, hogy, hogy bármilyen óriás hatóság felállna. Lehet persze valahol a szövegben szerepel ilyen, és ha igen, akkor helyén való a reakció. Én is támogatlak abban, hogy nem nincs szükség hat, nagy hatóságra. Ám a 14-es pontban nem látok itt ilyet, vagy rosszul olvasom. Hát a mamut hatóság nyilván nem áll benne a szövegben, ám az igen, hogy egy megfelelő hatóság létrehozására szükség lehet. Ez az a pont szerintem, ahol világossá kell tennünk álláspontunkat, azt, hogy nem akarunk új hatóságot létrehozni, hanem a megfelelő intézményekre támaszkodva kell megoldani. Felolvasnád, hol áll ez? Mert 14-esben én nem látom. Az általad módosítottban nem látom. A megfelelő végrehajtás érdekében egyes irány, az irányos pontjai, és így tovább, és a többi független kell alkalmazni az információt vonatkozóan illetékes hatóságokra van szükség. Tehát többségben, a hát több többes számban a hatóságokról van szó. Nem látom azt, hogy fenyegetne valami óriás egy egyedi hatóság itt a szövegben. Tehát nem európai szinten kell ez álljon egy központi hatóság gyanánt, Hát én pusztán tisztázni akartam, hogy hogyan értelmezzük a szöveget. Azt akartam elmondani, hogy a, ható, a tagállamok kell döntsenek arról, hogy az ott működő hatóságokat miképpen akarják működtetni, összekapcsolni. Tehát már rendelkezés állnak az intézményi keretek, nincs szükség arra, hogy egy külön hatóság létrejöjjön. Első, már elmondtam, hogy a bizottsággal elég sokat tárgyaltam erről. Itt pusztán szerettem világosá tenni álláspontunkat, a tagállamok számára is világosak kell tennünk, hogy nem az a szándékunk, hogy hatóság jön létre. Hát akkor előre tekintve egyfajta preventív módon már előre ö, megkerülnéd az esetleges problémákat, hát a bizottságot ezzel nem lehet azért kárhoztatni, hiszen de ez a preventív megoldás lehet, hogy helyén való. A bizottsághoz fordulok, van itt valaki? Richard Swetten, Swettenham, Prese Jebeszka asszony nincs. Hát akkor nincs mit csinálni. Akkor a bizottság nélkül megy a dolog. Akkor Uh, oui, j'avais une question. Euh, quel est le... Igen, volt egy kérdése. Mi az alkalmazási területe ennek a határozatnak? Tehát a polgárokról szóló személyes adatokat is fel lehet használni? Ez fontos lenne számomra. Also die Richtlinie... Nos, az irányelv ezzel kapcsolatban semmit sem mond. Nem mondja meg, hogy mely adatokat kell nyilvánosságra hozni, hanem elsősorban azzal kapcsolatban tartalmaz kijelentést, hogy milyen formátumban kell nyilvánosságra hozni az adatokat. Minden tagállamban általában külön jogszabályalkotás van, amely adott esetben a 2003-as irányelven alapul, illetőleg azt megelőző korábbi irányelvnek a végrehajtásán, és amely meghatározza a nyilvánosságra hozandó adatoknak a minőségét, azaz a kapcsolatos elvárásokat. Arról nem beszél, hogy ezek személyi adatok, vagy sem. Tehát itt nem arról van szó, hogy itt most például valamennyi lakcím adatot ma nyilvánosságra fogzzák hozni. Nyilvánvalóan azt kell kimondanunk, hogy a nyilvánosságra hozandó adatokat digitalizálni kell a nyilvánosság által további felhasználás céljából annak érdekében, hogy adott esetben magánszemélyeket vagy vállalkozásokat segítsünk további szolgáltatásaik fejlesztése, etes, e, e, fejlesztése területén. Például a kataszteri adatokat, különböző e, térképészeti topográfiai szolgáltatások kifejlesztésére föl lehet majd használni. E, a bizottság úgy számolja, hogy több milliárdos többletértéket tud teremteni ilyen új alkalmazások, szolgáltatások elősegítése révén. Itt nem személyi adatokról van szó, tehát olyan adatokról, amelyekre a személyi adatok védelmére vonatkozó szabályok eh, vonatkoznak elnök, tehát akkor az adatvédelmi szabályokat nem eh, éri, érintik ezek a javaslatok, hanem az adó pénzből összegyűjtött adatoknak a további felhasználására teszünk javaslatot. Van esetleg további hozzászóló? Nincs. Ebben az esetben az ötös napi rendi pontot is lezárjuk. Elhangzott már, június 11-a módosítók beadásának határideje déli 12 órakor, szavazásra pedig júliusban fog sor kerülni. Rendben, ebben az esetben áttérünk. Emma a következő jelentésére, következő véleményére, jelentés a követő jogról szóló irányelv végrehajtásáról. Köszönöm szépen, ismét elnök asszony. Ez a követő jogokról és azok hatásáról szóló dokumentum. Azt gondolom egyetértünk abban, hogy sok szempontból ez az irányelv egy sikertörténet volt. Ez arra irányul, hogy a még élő művészek jogdíjat kaphassanak a munkájuk után, és a kulturális értékekhez hozzájárulókat hozza kedvezőbb helyzetbe. Ez szerintem igen fontos. Az Európai Unió globális részesedése csökkent az élő művészek jogdíjából az elmúlt években és számos országban nincsen ehhez hasonló rendszer. Azért, mert ez administratív terhet ró ezekre az országokra, és hátrányos helyzetbe hozza az európai közösséget harmadik országokkal szemben. Kicsi és specializálódott aukciós házak végzik ezt a tevékenységet. Fontosnak tartjuk azt, hogy a bizottság aktívabb legyen és jobban kommunikáljon harmadik országokkal a követői jogokkal kapcsolatban. aggájaim vannak azt illetően is, hogy az élőművészeken túlmutató jogokat határozzunk meg. Ahogy már említettem, a kisebb kereskedőkre hárul az adminisztratív teher, különösen abban az esetben, hogyha le kell nyomozniuk, hogy mely államból származik az adott művész, és ez igen nagy nehézséget okozhat. A bizottság ezért hatástanulmányt végzett a, az élőművészeken túlra való kiterjesztés hatásaival kapcsolatban. Az az érdekünk, hogy egy egészséges művészeti piac jöjjön létre, és azt gondoljuk, hogy ez a hatástanulmány igen fontos lenne. De szívesen meghallgatom mások véleményét is. Köszönöm. Nem látom, hogy lenne hozzászóló, de gondolkozom eszembe jut, hogy találkoztam olyan emberekkel, akik ezt a problémát részletében bemutatták nekem, és azt mondták, hogy ezek a követő jogokkal kapcsolatos intézkedések csak az Európai Unióra terjednének ki, az Európai Unió határán kívülre nem. Éppen ezért a piac aztán valószínűleg áttevődne az Európai Unión kívülre eh, az Amerikai Egyesült Államok máshova, és ezáltal az értékteremtési folyamat eh, eh, is kikerülne az Európai Unióban. Éppen ezért hálás vagyok, hogy felvetettük ezt a témát, és tudom, hogy Emma a Júri Szakbizottsággal is kapcsolatban van. Tudom, hogy a bizottságnak az elnöke Léne úr velem együtt fogadta ezeket a szakembereket, akik panaszkodtak arra, hogy a követő jog annyira beszűkíti a mozgásterüket, hogy a kis galéria tulajdonosok gyakorlatilag csődbe viszi. Úgyhogy miután javaslatot elolvastam, most már jobban értem, hogy mi a probléma, és nagyon is támogatom azt, hogy ebbe az irányba dolgozzunk tovább. Van-e esetleg további hozzászólás? Marco. Markus Correa. Markus Correa. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Ami a McLarkin kolléga által említett eh, kérdéseket illeti, úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatban további gondolkozás szükséges, hiszen ez egy nem elhanyagolható súlyú téma. Különösen az arra való tekintettel, amit Pak elnök asszony említett. Tehát részleteiben meg kell nézni, hogy a bizottsági kollégáknak a javaslata követő jogokkal kapcsolatban pontosan mit is tartalmaz. Különösen szeretném kiemelni, hogy McClarkin asszonynak a javaslatát kitűnőnek tartom. Különösen ami a európai kulturális örökséggel kapcsolatos kutatás kérdésének a javaslatba való felvételét illeti. Erre mindenképpen utalnunk kell, hiszen ezzel kapcsolatban specifikus javaslat a bizottsági javaslatban, a, illetőleg a Horizont 2020-as programban nem szerepel. Tehát ez egy olyan dolog, amit figyelembe kell venni. Elnök, köszönöm szépen, Bagó úrnak adom meg a szót. Köszönöm a szót, elnök asszony, csatlakozom az előttem szólókhoz. Jó magam is kiegyensúlyozatnak tartom mert asszony képviselő asszonynak a véleménytervezetét, amely kiemeli azokat a fennálló nehézségeket, amelyekkel a műalkotások és a régiségek Európai Uniós piacának kell most szembenézni a kínai piac részesedésének az emelkedése és az uniós piac egy, egyidejűnek a visszaesése is azt mutatja, hogy egyenlő versenyfeltételek megteremtése nagyon fontos feladata lesz majd a bizottságnak. Ezért egyetértek, hogy felhívjuk a bizottság figyelmét arra, hogy biztosítaniunk kell a követőjog tagállami végrehajtását. Még egy fontos gondolat, hogy a műalkotások és régiségek piacának a világgazdaságra gyakorolt pozitív hatását is figyelembe kell bennünk a követő jog alkalmazásakor, hiszen ez a, ez a piac támogatja a vállalkozásokat, elősegíti a foglalkoztatást és a készségeknek a fejlesztését is szerintem. Köszönöm szépen! Megnézem, hogy a bizottság sorai Ból van-e hozzászóló. Egyre üresebbek ezek a sorok, senki nincsen illetékesként itt. Boldog lennék, ha írna valaki eh, egy figyelmeztetést a bizottságnak, hogy értékelnénk a jelenlétüket. Még egy ilyen napon is, mint a mai. Jó lenne, hogyha Zajter úr ezt írásban rögzíteni. Köszönöm. Emma, neked adjuk meg a szót, parancsolj. Thank you, colleagues, for your comment. Köszönöm, kedves kollégák, a hozzászólásokat csalódott vagyok, hogy a bizottság nincs itt és nem válaszol a kérdéseinkre, különösen a, a hatás és a végrehajtás kérdésével kapcsolatban. De az a fontos, hogy itt Európában legyen egy művészeti piacunk, és hogy meg tudjuk tartani ezt a kultúrát és a kulturális sokféleséget. Megoldást kell találnunk, amely működik számunkra itt Európában, de nem torzítja a piacot, és egyensúlyt kell teremteni a kétfajta megoldás között. Köszönöm szépen a megjegyzéseket. Június 6-a a módosítások benyújtásának. Ezt egy nappal eltoltuk, hogy a titkárságnak legyen elég ideje, és július 10-én reggel lesz majd a szavazás. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Ezzel akkor lezárjuk a hatodik napi rendi pont tárgyalását. A hetes pontra nem kerülhet sor, mert hogy a vélemény előadója nincs itt, jól lehet nem mentette ki magát, mások legalább mentséggel szolgáltak távol létőre. Hol van Sákászony? Jön. Akkor visszaszívom mindazt, amit mondtam. Nagyon örülök, hogy Sákászony körünkbe fog látogatni a digitális egységes piacnak a kiteljesítéséről, tehát érkezése után fogunk szólni. Azoknak, akik eddig nem voltak itt, azoknak elmondanám, hogy a nyolcas pontot ma nem tárgyaljuk, és Sáke asszony jelentése után pedig rögtön a koordinátorok ülésére kerül sor, tehát lesz egy kis szabad idő a saját munkájuk számára is, hogy ledolgozzák a hétvégi lemaradást. Tehát, hogyha Sáke asszony megérkezik, akkor az ő ő véleményevel fogunk foglalkozni. Szeretném a kollégák figyelmét arra felhívni, hogy kérjék meg a koordinátorokat, hogy legkésőbb fél óra múlva legyenek itt, mert akkor már valószínűleg készen leszünk Sáka asszony véleményével, és akkor a koordinátorok ülésével folytathatjuk a munkát. Fontos kérdésekről lesz szó. Boris. Chciałbym, wykorzystując tą chwilę oczekiwania na naszą koleżankę, engedjék meg, hogy használjam az alkalmat arra, amíg várunk a kolléganőnkre, hogy még egyszer meghívjak szívélyesen mindenkit, a képviselőket, a munkatársaikat egy nagy sport eseményre, amelyre holnap fog sor kerülni az Európai Parlament épülete előtt. A lengyel delegáció nagy európai labdarúgó mérkőzést fog szervezni, 12 csapat fog játszani, a spanyol Real Madrid foci csapatnak a képviselői is jelen lesznek, és ismert lengyel labdarúgók is itt lesznek, olyanok, akik a Real Madridban játszottak. A eseménynek az a célja, hogy a sportnak a gondolatát népszerűsítse. Úgy gondoljuk, hogy a sport nagyon fontos szerepet játszik, éppen ezért jó lenne, hogyha minél nagyobb számban ott, legyen, ott lennénk. Schulz elnök úr, Vasilió biztos asszony ott lesz 12 óra 30-kor kezdődik az esemény. Elnök, köszönöm szépen, sajnos nem lehetek ott, mert hogy a VDR Köln rádióhoz kell mennem. ugyanis eh, a legutóbbi születésnapomra a Linden utcai fellépést a rádiónál ajándékozták nekem a német kollégák, úgyhogy nagyon remélem, hogy ha én nem is, de mások ö, eh, ott lehetnek. Úgyhogy szerdán kell részt vennem ezen a fellépésen, és ö, eh, remélem, hogy október végén aztán műsorba is kerül ez a fellépés. Sajnos tehát szerdán nem lehetek ott, szerdán délután délután viszont talán itt lehetek, és megnézem a mérkőzésnek a, a befejezését, de hát Schulz úr ott lesz, ő talán jobban is fogja képviselni a dolgot, hiszen férfi. Nem, ez talán egy szexista megjegyzés volt, akkor ezt hagyjuk. Jó, akkor térjünk át a hetes pontra. Örülünk, hogy Sáke asszony megérkezett, rögtön meg is adjuk neki a szót, parancsoljon. Thank you so much, and, um, uh, Köszönöm szépen örömmel hallottam eh, az ön születésnapi ajándékáról, ami teljes mértékben egybevág bizottságunk eh, profiljával. Eh, én javasoltam ennek a véleménynek az elkészítését a belső piaci bizottság jelentése alapján, ami az európai digitális piac kiteljesítésével foglalkozik, és különösen a kulturális bizottságunk számára fontos. Remélem, hogy sikerült ezt elolvasniuk. Röviden egy áttekintést adnék erről, hiszen nem is olyan hosszú. Az alapvető javaslataim arra koncentrálnak, hogy hogyan növeljük az IKT infrastruktúrát, és csökkentsük a digitális szakadékot. A mikrofizetéseket is támogatjuk, a digitális formában hozzáférhető kulturális tartalmak megvásárlásához, és szeretnénk leküzdeni a digitális piac útjában tornyosuló akadályokat, ami nagyon fontos a határokon átnyúló páneurópai online szolgáltatások szempontjából, és ez az embereknek is természetesen fontos. Alapvetően ez az eszenciája a véleményemnek. Az a lényeg, hogy az európai belső digitális piacról el kell tüntetni az akadályokat annak érdekében, hogy hozzá lehessen férni online formában a művészeti és kulturális tartalomhoz. És remélem, hogy körű támogatást fogunk szerezni ahhoz, hogy a kulturális bizottság felkarolja ezt az ügyet. Ez nem csak egy technikai kérdés, hanem a fogyasztókat helyezi középpontba biztosítanunk kell azt, hogy az ő szerepük az online környezetben szintén figyelembevételre kerül, és ők hozzáférhetnek így a kultúrához és a művészetekhez. Köszönöm. Köszönöm szépen, Márejke. Nem vagyok teljesen biztos abban, hogy annyira sajnálatosnak tartom mindazt, ami itt áll, mint amennyire ön. Ugyanakkor de minden esetre néhány mm, tartalommal kapcsolatban vannak félelmeim, úgyhogy részleteiben meg kell néznem a javaslatot, hogy a weboldalak blokkolásával kapcsolatos további jökköröket sajnálattal látjuk, és a média tartalmak fogyasztásával kapcsolatos eddig intézkedések hatékonytalanak voltak. Nem vagyok teljesen biztos abban, hogy eltüntetem a számítógépekről a illegális tartalmakat, hogyha blokkolok bizonyos weboldalakat. Lehet, hogy ez egy laikus elképzelés, de úgy gondolom, hogyha mindent akadály nélkül be lehet mutatni, különösen a gyermekpornográfiára gondolok itt, akkor ez számomra azért problémás. Nem biztos, hogy tudom, nem biztos, hogy tudom támogatni a javaslatot, Petra Kámerefe talán több információval rendelkezik. Köszönöm szépen. Helyes volt a megállapítás, amit az imént tettél. Nagyon jónak tartom, hogy a véleményben így lett megfogalmazva a dolog, ahogy azt te megfogalmaztad. A gyermekpornográfia kérdésével kapcsolatban itt már élénk vita volt itt a szakbizottságban, hogy itt most törőjük az adatokat, zároljuk az adatokat, de az biztos, hogy az internet oldalak blokkolására szolgáló intézkedéseknél az a veszély áll fenn, hogy más kommunikációs jogokat is érintenek az intézkedések, olyan, es, olyan embereknek a kommunikációs jogait, akik teljesen vétlenek. Tehát nagyon óvatosan kell eljárnunk, és azt mondtuk, hogyha illegális tartalmak jelennek meg az interneten, akkor azokat nem blokkolni kell, hanem törölni kell. Tehát itt óvatosan kell eljárnunk, és az elmúlt években Franciaországban, Nagy-Britanniában Nagy is élénk viták voltak ezzel kapcsolatban. Franciaországban a Hanopi törvényel, Nagy-Britanniában pedig egy ilyen figyelmeztető, figyelmeztető, figyelmeztetés nyilvánosságra hozásával kapcsolatban. Tehát úgy gondolom, hogy ebben a folyamatban az egyéni jogokat mindig megfelelően mérlegelnünk kell, hiszen az egyéneknek megfelelő tájékoztatáshoz joguk fűződik, és hogyha megfelelően mérlegeltük itt a különböző jogokat, és megnéztük azt is, hogy például a szerzőjogokat ö, ö, sérti az adott tartalom, vagy sem, akkor itt egy megfelelő kiegyensúlyozott megoldást kell találnunk, nem szabad a gyereket a fürdővíz együtt kiönteni, és az alapvető tájékoztatáshoz való jogot, illetőleg a tulajdonhoz való jogot nem szabad megsértenünk úgy gondolom, hogy ennyiben helyes, hogy még egyszer utalunk erre a pontra a véleményben, és utalunk arra, hogy vannak azért a házban olyanok, akik az ilyen fajta tartalom blokkolást és blokkolási rendszereket, mechanizmusokat a, a szellemi tulajdonjogok szempontjából nem támogatnak, és helyesnek tartanám, hogyha utalnak még egyszer arra, hogy az az elsődleges szempontunk, hogy hozzáférhető, könnyen megfizethető fizetési rendszereket alakítsunk ki, és ezáltal a legális letöltési lehetőségeket megfelelő feltételek, egyszerű feltételek eset, rendelkezésre bocsátásával megkönnyítsük, annak érdekében, hogy a felhasználók ne is látogassanak illegális oldalakra a filmletöltéshez, hanem már legális oldalakon is költség, alacsony költségek mellett tölthessenek le tartalmakat. Tehát ezek azok az intézkedések, hogy tudatosítsuk az emberekben azt, hogy a kreativitásnak is van értéke, amit meg kell fizetni, és mindenkinek, aki alkot, annak képesnek kell lennie arra, hogy a saját kreativitásában meg tudjon érni. Úgy gondolom, hogy Márejke Sáka itt megfelelő kiegyensúlyozott javaslatot terjesztett elő a bizottsági eredeti javaslattal kapcsolatban. Nevedalova asszony, parancsoljon! Köszönjük, tak trošku skrytám. V prvom rade by som chcela povedať, že... Köszönöm. Tudom, hogy nem, nem olyan jól látszom itt. A Sáke véleményt nagyon jónak tartom, és Petra már elmondta, amit én is szerettem volna elmondani. Néhány dolog, amit én is fontosnak tartok, például a mikrofizetés, ez már Marejke véleményében is szerepelt. Itt van ez a kulturális örökségünk, itt van a digitalizáció. És látjuk, hogy az emberek igénylik a zenét, a könyveket és más digitális tartalmakat. De természetesen ki kell terjeszteni az internetet és az emberek digitális hozzáférését, és ne feledkezzünk meg a rádió spektrumról sem. A digitális Európa fontos számunkra a jövő szempontjából, ez egy nagyon fontos szakpolitika lesz, ez pedig azt jelenti, hogy ki kell terjesztenünk az internet hozzáférést, annak érdekében, hogy az emberek valóban kihasználhassák azokat a lehetőségeket, amiket a digitális világ kínál. És lehetővé kell tennünk azt is, hogy az emberek ezeket a mikrofizetéseket alkalmazhassák, tehát hogy könnyen megvehessék azt, amit szeretnének. Tehát a véleményt jónak tartom. Emma. Köszönöm szépen, Emma. Köszönöm. Üdvözlöm. Skalke asszony jelentését a belső piac tekintetében. Én az ICR-ban árnyékelődő vagyok az IMCO szakbizottságban, úgyhogy egy kettős szerepben lépek fel. Mindenképpen hatalmas a gazdasági hatása. 1,6 évente 100 milliárdra rúghat az összessége ennek a, a, a piacnak, úgyhogy fontos, hogy foglalkozunk vele. Az online tartalmak tekintetében a mikrokifizetések rendezése nagyon fontos, hogy a művészek megkapják díjukat. Ugyanakkor a négyes bekezdéssel kapcsolatban szeretném hangsúlyozni annak fontosságát, hogy meg kell védjük a jogokat. Meg kell nézni az ötli modelleket is, ez igaz, például a több területre vonatkozó engedélyek, hogy a jogok érvényesüljenek, és a tartalmak utáni kifizetés megvalósuljon, és védjük ugyanakkor a jogokat is. Értem én, Skáke asszony véleményét arról, hogy szétaprózott az EU szerzőjogi rendszere. Nem jó az, hogy más és más tagállamban más és más módon érvényesülnek a jogok. Például az iTunes-nál van egy brit, aztán egy belga külön számla, szinte lehetetlen Belgiumból fizetni a, a brit ö, ö, iTunes listáért, ezen változtatni kell, a fogyasztó választási szabadságát bővíteni kell. A blokkolás kapcsán én, az én véleményem nagyon más. Szerintem minden eszközt rendelkezésre kell bocsájtani, a, ha cselekvésre van szükség. Vannak konkrét kérdések, a gyerekpornográfia nyilván egy olyan téma, ahol minden eszközt meg kell, alkalmaznunk kell, Mindenképpen arra kell gondolnunk, hogy a digitális egységes piacot először végig kell vinni, először létre kell hozni, mielőtt aztán elkezdenénk a részletes vitákat az egyes szabadságokkal és módszerekkel kapcsolatban. Elsősorban tehát meg kell védenünk a kulturális kreatív ágazatokat, és létre kell hoznunk az egységes piacot, aztán hát a részletekről beszélni. Én is szeretnék még egy szempontot kiemelni. Nagyon fontosnak és helyénvalónak tartom, hogy a szerzőjogoknak a kérdését ilyen világosan kezeljük, az lenne a kívánságom, hogy a bizottság a szerzőjoga kapcsolatos bejelentett felülvizsgálata kapcsolatban most már egy írásbeli dokumentummal áll elő, addig talán még van időnk, például a szerzőjogokat kezelő társaságokra is utalhatnánk a véleményünkbe. Ezek olyan kis elemek, amelyek a digitális egységes piacnak a kiteljesítésében segítenek. Egy szempont ugyanakkor nem szerepel, ez például a széles sávú, ez a széles sávú hozzáférésnek a ö, ö, kiépítése, hiszen ez a digitális piac ö, kiteljesítésének akadályait lebontaná. Vannak olyan régiók, különösen vidéki területeken, amelyek ezt a piacot nem tudják használni, kiz vannak zárva belőle. Nyilván ez egy olyan kizárás, amit nem akarhatunk, éppen ezért jó lenne egy plusz utalás a véleményben erre, adott esetben ezzel kapcsolatban módosító indítványt is beterjesztünk, tehát jó lenne, hogyha a széles sávú hozzáférés kiépítésére is utalnánk -e ebben a jelentésben és világosra tennénk ennek fontosságát. Számomra az is fontos, hogy leszögezzem, és ez benne szerepel a véleményben is, hogy csak a legvégső megoldás lehet a internet tartalmaknak a blokkolása, a legvégső megoldás, amihez nyúlunk, de úgy gondolom, hogy mindenképpen megfelelően kell védeni a szellemi tulajdonjogokat az interneten, annak ellenére, hogy fontos a információ szabadság és a információkhoz való hozzáférésnek a szabadsága. Nyilvánvalóan ez bizonyos pontokon ütközni fog a szellemi tulajdonjogok védelméhez fűződő érdekbe, de hát ez egy ilyen piac. Nyilvánvalóan az, amit valaki megteremt eh, értéket a számára, eh, érte, eh, értéket képvisel, mind a két jog, amit az előbb említettem, az mind, azonos mértékben legitim, mind a kettő védelmet érdemel, és megfelelő legális utakat kell keresni erre a védelemre. Minél több legális tartalom van az interneten, annál kisebb lesz majd az igény az illegális tartalmak letöltésére. Benne Rapatú asszony. Madame la Présidente, donc... Köszönöm, elnök asszony. Kavarat és Delelen asszonyokkal együtt én is azt gondolom, hogy a hetes cikk igen fontos. A szankcionálás és a megállítás nem a jó megoldás. Az akta látható nemzetközi szinten is olyan megoldást kell találnunk, ami a lehető legszélesebb körű hozzáférést biztosítja a polgárok számára. Zöldként mi inkább az általány díjak fizetését támogatjuk. Ez azt jelenti, hogy egy általánydíj fejében lehetne hozzáférni számos különböző termékhez. És támogatom az előadó gondolatait azzal kapcsolatban, hogy ez a szankció az oldalak blokkolása igen széles körben használt volt az autoriter államok Tunézia és Kína által. nem szabad megengedni ezt a lehetőséget, tehát nem szabad engedélyezni azt, hogy autoriter módon blokkoljanak oldalakat, hiszen ez a hozzáférés a polgárok szabadságához tartozik, hozzá kell férnünk valamennyi online termékhez. Köszönöm. Eh, Benarapatú asszony mi itt az egységes piacról beszélünk, és nem Kínáról, illetőleg más elnyomó rezsimről. Mi csak a saját belső piacunkról, egységes piacunkról beszélünk, tehát úgy gondolom, hogy itt inkább a saját dolgainkra kell fókuszálnunk, és én is úgy gondolom, hogy a szerzőjogoknak a témája, amely valamennyi médiával kapcsolatos vitánkban előkerül, az nem, az igenis erre a lapra tartozik, nem söpörhető a szőnyeg alá. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a négyes pontban talán adott esetben a saját frakcióm részéről is módosító indítványokkal élhetünk, hogyha megnézzük a hetes pontot, én nem értek teljesen egyet abban, ahogy olvassa ezt Háke asszony, és ezzel kapcsolatban is lehetne más javaslatunk, és hivatkozhatnánk arra, amit Kamerefelt kollégának a jelentésében a gyermekpornográfiával kapcsolatban már olvashattunk, hogy itt nem blokkolásra, hanem törlésre van szükség talán valamilyen ilyen irányú módosítást belevihetünk a dologba, ezt akartam csak elmondani. Most Boris úr kap még szót. Jeżeli mówimy o pełnym rynku cyfrowym i, i, i równym dostępie, oczywiście powinniśmy bardzo mocno podkreślić. E, a digitális piachoz való hozzáférés minősége azt jelenti, hogy hangsúlyoznunk kell a kizárás problémáját. A jövőben az európai erőforrásokat abba az irányba kell mozgatni, hogy a digitális kirekesztés többé ne történhessen meg a szélesávú internethez való hozzáférésen kívül jogi akadályok is fennállnak. Meg kellene próbálnunk a jogi rendszereket egységesíteni. Botrányos az, hogy egyes tagállamokban az emberek képtelenek megfizetni az internetes szolgáltatásokat. a weboldalak csak a lakosság egy része számára hozzáférhetők. Ez egy jogi akadály. Az Európai Bizottságnak itt valamit tennie kéne. Azt gondolom, hogy szükség lenne valami mm, összeurópai licencrendszerre. A zenei ágazatban igen jól működnek ezek a dolgok, de az audiovizuális szektorban nem annyira. Az Európai Bizottságnak ezért eh, merész javaslatokkal kellene előállnia. Új modelleket kellene kidolgoznia az egységes digitális piac működésére vonatkozóan. Ez lehet akár egy általánydíjas rendszer, vagy egy eh, klikkelésenként eh, fizetendő rendszer, de lehetővé kellene tenni, hogy az emberek digitális tartalmat vásárolhassanak. És amíg a bizottság nem áll elő egy jogi és üzleti modellre vonatkozó javaslattal, addig le fogunk maradni. Fiatalok lépnek be a piacra, és szeretnék, hogy cselekedjünk, de a világ többi részéhez képest mi lemaradásban vagyunk. Ezért jó merész javaslatokra, üzleti és jogi tervekre van szükség. Mivel a bizottság részéről senki sincsen itt, ahogy azt szeretném még egyszer megállapítani, voltak itt a bizottság részéről, akik az előző szövegekért voltak felelősek, de ők már elmentek. Ezt szeretném még egyszer rögzíteni, tehát gazdasági és szociális bizottsághoz kellett elmenniük, amely nem végrehajtó szerv. Tehát ma most itt nincsen senki a bizottság részéről, ez nem elfogadható és ezt írásban is közölni fogom a biztos asszonynal. Mindig itt szoktak lenni, most nincsenek itt, és képtelenek helyettesítést küldeni. Oui, Madame la Présidente, je suis vraiment désolée de cette... Elnök asszony, elnézést kérek ezért a helyzetért. Az, aki itt volt, a nyolcas ponthoz érkezett, és délután vissza fog térni, Szontane úr, vissza fog tehát térni az ülés végén. Az EFSO főigazgatóságtól pedig a 10 órakor tárgyalandó pontra érkezett. Későn érkezett ugyan, de hát ez nem az ő hibája volt, azt mondtuk nekik, hogy 10-re jöjjenek. Általánosságban pedig a, a kult bizottságot a bizottsági kollégák közelről követik, és nem gondoltuk, hogy ennyire nehéz lesz találni valakit. Azt hiszem, hogy ez azért is van, mert ma nagyon sok bizottsági ülés van. Elnézést kérek ezért a helyzetért, és mindent megteszünk azért, hogy kövessük az önök munkáját. Köszönöm. Nos, úgy gondolom, hogy nem igazán hihetjük el önöknek, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy így, hogy megfelelően folyjon a munka. Úgy gondolom, hogy ezek nem, engednek, nem megengedhető dolgok. Hogyha rajta van valami a napirenden, akkor itt kell lenni. Nyilvánvalóan a napirendet itt hagyjuk reggel jóvá, tehát nem lehet eleve abból kiindulni, hogy minden úgy fog történni, ahogy az előzetes tervezetben van. Fel is hívhattak volna engem, és információt kérhettek volna talán nem voltam elérhető. Jó, én nem önnel személyesen vitatkozom, nyilván ő mindent megtesz, amit tud, én csak egyszer azt szeretném rögzíteni, hogy az egyes intézmények több tiszteletet érdemelnek, és a bizottság, hogyha itt dolga van, akkor legyen jelen, és tiszt, adja a tiszteletét ezzel a parlamentnek. Fogunk írni egy baráti, vagy éppensége barátságtalan hangvételű levelet is a bizottságnak erről. Jó, akkor van még hozzászóló? Marike, parancsolj, elnézést. No, it's okay. I'll be brief and I... Rövid leszek. Nagyra értékelem mindenki hozzászólását. Úgy érzékelem, erőt, széles konszenzus alakul ki annak érdekében, hogy növeljük az elérhető jogi, legális tartalmakat, könnyen kifizethető eszközrendszerben, ugyanakkor bátor javaslatokra is szükség van a harmonizált, vagy reformált, vagy legalábbis működőképesebb és fenntarthatóbb szerzőjogi végrehajtási rendszerek érdekében. Az, hogy törölni kell ilyen esetleg blokkolás helyett weboldalakat, erre vonatkozó érveket is mérlegelem, fontos különbséget tenni két dolog között. Nem a mi célunk nem a bűncselekmények lenni fellépés elsősorban. Nyilvánvalóan a gyermekpornográfia az egyik legszörnyűbb bűncselekmény, de a mi szakbizottságunk szebb dolgokkal foglalkozik, a kultúrával, amely érdekében tevékenykedik, Persze más és más gondolkodási iskolák, filozófiák érvényesülnek, van, akik inkább a kemény végrehajtás mellett törnek lányzsát, mások inkább a lehetőségek megnyitása mellett érvelnek. Szerintem az európai digitális piac lehetőségeit, potenciális lehetőségeit igenis ki kell aknázni. Ahogy a belső piac oldaláról ezt Emma kollégám is említette, szerintem mi, a mi szakbizottságunk arra koncentrálhat, hogy a legális tartalmak mennyiségét növeljük, annak érdekében, hogy fellépjünk az illegális tartalmak iránti kereslet ellen, és így módon nagyon sok közpénzt is meg lehet takarítani, mely révén, amelyek aztán a, a végrehajtás érdekében alkalmazhatók. Köszönöm a hozzászólásokat, köszönöm, hogy a tisztázás érdekében terjesztettek be módosítókat. Szerintem a bizottság elé egy meglehetősen szilárd javaslatot tudunk beterjeszteni. Reméljük, ez meghallgatásra talál a parlamentben is, meg hát magában a bizottságban is majd. Köszönöm szépen, Marejke. Június 5-én? Lehetséges ez? Igen. Június 5-én van a határideje délben a módosító indítványok beadásának. Marejke véleménytervezetével kapcsolatban szeretném kérni a kollégákat, hogy akik most itt beszéltek a széles sávú hozzáférésről, vagy az internet tartalmak törléséről, és voltak egyéb témák is, akkor ők maguk álljanak elő módosító indítványokkal, hogy ne, már el kéne kell önmagának belevenni ezeket a javaslatba. Köszönöm szépen! A Fontána pontot ma délutára halasztjuk, és akkor berekeztem az ülést kérem a koordinátor kollégákat, hogy maradjanak körünkben, mert fontos ülésre fog sor kerülni, ahol néhány kérdésben döntést kell hoznunk. Köszönöm. Est-ce que, est que la, la, la GUE a une assistante ici? Oui. A GUE-tól van esetleg asszisztens itt?